Hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők, kedves kollégák! A mai napon nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és hogy a regionális politikáért megbízott biztosként az önök meghallgatásán részt vehetek. Ön úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos szakbizottság, az Európai Unió jogalkotása szempontjából is, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a munkájáért, és az önök nagyon jó munkájáért. Ez a szakbizottság olyan új tagokat is számlál tagjai között, akiknek nagyon nagy tapasztalata van és amelyek, akik biztos, hogy a következő évek során fontos hozzáadott értéket fognak képviselni. Hán képvis, biztosnak is köszönöm a munkáját, aki a reformpolitikában nagy szerepet játszott. A mi regionális politikánk a szolidaritást fejezi ki, az európai szociális piacgazdasági modellt fejezi ki, és ugyanakkor egy igazi sikertörténet az európai integráció területén, de ugyanakkor a regionális politikák a válság szempontjából is fontos szerepet játszhatnak a reálgazdaság támogatásában. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az integráció előnyeit meg kell osztani kelet és nyugat, dél és észak között, és szolidárisan kell mindenki számára egy versenyképes gazdaságot kiépíteni. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a regionális politika rendkívül fontos módon fog hozzájárulni a Juncker csomaghoz, a reálgazdaságba való tőke injekció szempontjából, és a regionális és helyi önkormányzatok, a civil társadalom és a szociális párbeszéd szempontjából is. Ugyanakkor központi fontosságú az Európai Bizottság prioritásai között is a KKV-k, a digitális egységes piac, a klímaváltozás, a transzeurópai hálózatok és a szociális inklúzió szempontjából egyaránt. Ugyanakkor fontos, hogy speciális nemzeti, regionális és helyi szintre bontsuk le, ugyanis nem mindegy, hogy egy fővárosról van szó, vagy egy legkülső területéről az uniónak. Azt hiszem, ez az egyik nagy erőssége egyébként a regionális politikának, hiszen képes arra, hogy az európai diverzitásra építsen, és több mint 270 régióra, illetve több mint 500 európai polgárra építsen. Ennek a politikának a fiskális transfermechanizmus, illetve a költségvetési támogatáson kívül azért másról is kell, hogy szóljon. Ez nem csak egyfajta szeretett szolgálat, tevékenység, hogy a szegényeknek adjunk a gazdagok pénzéből. Nem. Itt arról van szó, hogy a legjobban ki tudja mindenki fejteni a gazdasági potenciálját, és Európát gazdagabbá, erősebbé tegyük, az európai gazdaságba fektessünk be, és Európa úgy válik nagyobbá, hogyha a kis részei összességében összeadják ezt a növekedést. Most pedig a prioritásaimról szeretnék beszélni. Az egyik legfontosabb prioritás számomra az, hogy a regionális politika maximalizálja a hozzáadott értéket a munkahelyteremtés, illetve a gazdasági növekedés mellett, Fontos az, hogy Európa gazdasági befektetését és a gazdasági irányítását ebből a szempontból is megvizsgáljuk. Ez egy kulcsfontosságú terület a válságból való kilábalás szempontjából is. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy minél magasabb minőségűek legyenek azok az operatív programok, amelyek a következő 7 év során életbe lépnek, partnerségi megállapodásokat kell megkötnünk, olyan módon, hogy valódi különbség minőséget tudjunk felmutatni, az emberek életében bemutatható problémákra megoldást találjunk, a munkahelyteremtés és a megszorító intézkedések miatt válságban lévő Európát kell kivinnünk ebből a válságból. Ezért fontos a kvalitásos programok, a minőségi programok megalkotása. Ezen kihívásoknak való megfelelés érdekében szeretnénk, hogyha az új jogi keretek között inkább a teljesítményre tudnánk koncentrálni, a feltételességet betartanánk, és mindezt az európai prioritások szolgálatába állítanánk a gazdasági, gazdaságirányítási kereteken belül, és nagy területi szempontokat is figyelembe véve. Nagyon egyszerű egyébként ez az egyenlet. A jobb programok nagyobb gazdasági növekedést és több munkahelyet is jelentenek. Engedjék meg tehát azt, hogy valóban együtt tudjunk működni a kollégákkal, az Európai Bizottságon belül szinergiákat tudjunk kialakítani, és ezt az európai kereteken belül meg tudjuk javítani. Szeretném a tagállamok számára azt az üzenetet közvetíteni, hogy a 2020-ig tartó időszak nem lehet olyan időszak, mint amilyen eddig volt. Ez egy külön lehetőség, és meg kell ragadnunk minden egyes európai költségvetésben rejlő euró van rejlő lehetőséget, és ez nagy, fel, ez nagy lehetőségeket is jelent számunkra, de ugyanakkor kötelezettségeket is. Ugyanis úgy gondolom, hogy ez egyfajta erkölcsi kötelesség az európai adófizetők felé, hogy minél többet kihozzunk az ő pénzükből egy közös szolidaritási terven keresztül. Ez egy hatalmas lehetőség a fejlődés szempontjából, be kell mutatnunk azt, hogy konkrét eredményeket fogunk felmutatni az európai projekt megvalósításához. Együtt sokkal erősebbek vagyunk, mint külön. És pont ezért nagyon örülök annak, hogy itt most a regionális szakbizottságban a következő évben bemutathatom majd a jelenlegi ö, ö, tárgyalásoknak az eredményét. A jó kormányzás, a kapacitások építése fontosak egy jó eredmény elérése érdekében. Ez egyébként fontosabb szinte a pénznél is, és előfeltétele a politikáink sikerének. Fontos tehát az, hogy jó, megbízható közigazgatást alakítsunk ki, főként a kevésbé fejlett tagállamokban. Tehát ez nagyon fontos prioritás számomra a meglévő programok implementációja, valamint az intézményi kapacitások kiépítése az új programok számára, illetve a következő időszak során a felzárkózása a leginkább lemaradott országok számára. A PPP konstrukciók támogatását is kívánom előrevinni, ugyanis ez a programok életében fontos szerepet tölthet be. Nagyon sokat lehet tanulni egymástól, a bevált gyakorlatokból, a régiók, a városok, a helyi és regionális önkormányzatok, illetve a civil szervezetek gyakorlatából. Ezeket a lehetőségeket megkívánom mm, tanulni, és szeretnénk tapasztalatcseréket megvalósítani különböző hálózatokon keresztül. Sajnos nem mindig tudjuk felhasználni a lehetőségeket, és nem mindig tudjuk leegyszerűsíteni az életet. Ezen a területen többet kell tehát tennünk, meg kell hallgatnunk a kis és középvállalkozásokat, akik azt mondják, hogy nehezen tudnak profitálni ezekből a politikákból. Azért, mert túl nagy a bürokrácia, vagy túl lassan mozog a gépezet. Pedig nagyon sok a lehetőség az új jogszabályok szerint annak érdekében, hogy ezeket a lehetőségeket a lehető legjobban ki lehessen használni. A kohéziós politika körülbelül egyharmadát teszi ki az európai költségvetésnek, éppen ezért nagyon oda kell figyelnünk mindazokra az intézkedésekre, amelyek azt mutatják, hogy az alapokat megfelelőképpen kezelik, és figyelembe veszik a költségvetési fegyelmet is zéró toleranciát hirdetek meg a csalással szemben, ugyanakkor szeretném azt is, hogyha jobban odafigyelnénk a politikák teljesítményére és az eredményekre, amelyeket fel tudnak mutatni. Szeretnék együtt működni ezzel a szakbizottságba, annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket részletesebben meg tudjuk vitatni, és jobban tudjuk kommunikálni ezen politikákat a közvélemény irányába is. Ugyanis azt láthattam, hogy az egyik probléma az, hogy nem mindig tudjuk elmondani az embereknek, hogy milyen sok mindent is teszünk itt. Ami a politikák eredményeit illeti, a következő költségvetési időszakra nézve is módosításokat igényel, tehát itt megint csak az Európai Parlamenttel közös munkát szeretnék folytatni a következő időszakra vonatkozó tervezéssel kapcsolatban. Az Európai Bizottság a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatban 2016-ban a munkahelyteremtés, gazdasági növekedés és a versenyképesség növekedése érdekében felül fogja ezt vizsgálni. Természetesen konstruktív politikai párbeszédre törekszem, minden olyan kérdéssel kapcsolatban, amely a portfóliómba tartozik, és mindent a jó kormányzás elvei alapján kívánok megvalósítani. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament közötti kapcsolatnak az alapját az átláthatóság, a kölcsönös bizalom, egymásba vetett bizalom és a közös célok az emberek érdekének figyelembevétele kell, hogy vezérelje. Éppen ezért önökkel szoros együttműködésbe szeretnék működni, hogy közös európai céljainkat megvalósítsuk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most várom a kérdéseket, annak érdekében, hogy ezeket a politikákat sikerre vigyük. Köszönöm.